akiknek a saját országukban töménytelen elvégzetlen házi feladatuk van. köszönöm hogy meghallgattak. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében nem megadom a szót López Ákilár képviselőnek két percre. Köszönöm szépen.